Kedves kollégák, szeretnék neki bekérni, hogy foglaljon helyet, mert szorít az idő. Gondolom elfogadhatjuk a napirendet, amelyben nincsenek kifogások. Annyit szeretnék bejelenteni, hogy a külszolgálat a szerbiai jelentés előtt rövid időre szót kap. Valamint a korábbi koszovói miniszterelnök Francia Zaveli elfogásáról. Úgyhogy én most e- sajnálatoknak szeretnék hangot adni, illetve együttérzésemnek a jeruzsálemi katonák elleni támadás áldozatai kapcsán, miközben a delegáció ott járt, és szemtanúja volt és pár nappal később egy ilyen cselekményre, egy ilyen támadásra sor kerülhetett. Ez nagyon sajnálatos, és úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy a Ben dolgozó kollégáink felé az együttérzésünket kinyilvánítjuk, és köszönöm, ha ebben támogatnak önök is a szokásos eljárásnak megfelelően a jegyzőkönyveket fogadjuk most el, illetve elfogadtuk. Következik a nyugat-szaharai témánk, Nikolász Veszkat, az EKS közel-keletért és Afrikáért felelős ügyvezető igazgatója számol be nekünk az Európai Bíróság nemrégiben hozott ítéletéről a tanács kontra Polisario Front ügyben. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy ismét megjelenhetek az AFET előtt, és boldog új évet mindenkinek, akivel még nem találkoztam. Karácsony előtt, december 23-án az Európai Bíróság döntött egy olyan ügyben, amit az Európai Tanács nyújtott be a az EU-Marokkó közötti mezőgazdasági megállapodás ügyében. A bíróság úgy döntött, hogy a tanács kérvényének helyt ad, ami, és az ítéletét megismétli, amit 2015. december 15-én hozott. Az EU-marokkói mezőgazdasági megállapodás tehát változatlanul érvényben marad, tehát részben sem kerül megszüntetése, mint ahogy korábban a, az általános bíróság döntött. A tanácsot ebben a fellebezésben minden tagállam támogatta, sőt egyes tagállam fel is lépett a bírósági eljárásban. A bírósági döntést követően, tehát ugyanaznap, december 23-án közös nyilatkozatot bocsátott ki a marokkói miniszterelnök, illetve a külszolgálat vezetője Mogherini asszony. Ebben mindkét fél tudomásul veszi a bíróság ítéletét, és tudomásul veszik továbbá, hogy ezt az ügyet, ügynek nem lehetett helyt adni és az ítéletből fakadóan az ennek megfelelő következmények szerint fognak eljárni a, az EU és Marokkó közötti privilegizált partnerségi kapcsolat szellemében. Ennek komoly stratégiai jelentősége van a marokkai kapcsolatainkban, ez alapvetően fontos mindkét fél számára. Marokkó kulcsfontosságú partnerünk a déli szomszédság politika keretében. Ez hosszú évekre visszatekintő erős kapcsolatrendszer, és az EU elkötelezett, hogy ezt tovább erősítse. Megvizsgáljuk, hogy mindkét irányban mikor lesz lehetőség a magas szintű látogatásokra, illetve hogy helyreállítsuk a kapcsolatainkat minden olyan területen, ahol befagyasztásra került. Ez az ítélet természetesen végérvényes, kötelező érvényű az EU-ra, illetve a tagállamokra is, úgyhogy most vizsgáljuk, hogy az ítéletből konkrét, milyen konkrét lépések, következmények fakadnak, elemezni fogjuk és ehhez a e, különböző jogi szolgálatok között e, szoros együttműködésre van szükség, tehát a tanács, a bizottság és az LKS részéről. Ez a megbeszélés sorozat már folyamatban van. Ezen kívül felvetük a kapcsolatot a marokkói hatóságokkal, hiszen a, az ítéletüket is érinti, és már megkerestük a fő szereplőket. Magas szintű kapcsolatfelvétel tehát e, folyamatban van, és december 21-én az Európai Unió főtitkára Jean-Christophe Belliard Rabatba látogatott, ezzel is aláhúzva, hogy milyen fontosságot tulajdonítunk nek a kérdésnek az EU, illetve a tagállamok részéről. Tehát ez a mostani helyzet, az ítélet megszületett és végérvényes, a felvezést a bíróság elvetette, tehát ez a mostani helyzet. Vannak-e hozzászólások? Stetina kolléga kér szót. pane Köszönöm szépen. Azt úr, kétség sem férhet ahhoz, hogy Marokkó fontos partnere az Európai Uniónak. Az elmúlt hónap során ezt többször is leszögeztük, például a menekült hullámmal kapcsolatban, vagy hogy Marokkónak mindenben a folyamatban mi a szerepe. A hatodik Mohamed, a marokkói király, már tavaly úgy nyilatkozott, hogy Marokkó, az egyik első olyan déli ország, amely elfogadott általános alapelveket a szubszaharai menekültekkel kapcsolatban. Ami a marokkói külügyminiszter minisztérium ból érkező híreket illeti, tudom, hogy az elkövetkező napokban az illegális bevándorlással kapcsolatos újabb szabályokat fogadnak majd el, és 2014-ben ennek a folyamatnak az első fázisát már megtették. Körülbelül 25 ezer menekült sorsáról van szó, akik a Szaharától délre fekvő államokból származnak, vagy Szahara déli részén érkező ezekből az országokból származnak. Mindenképpen nagyra becsüljük Marokkó ebbéri tevékenységét, de a, a cél az lenne, hogy a marokkói társadalomba integrálnák ezeket az embereket. Összesen 50 ezer emberről van szó, egyáltalán nem könnyű ennyi embert integrálni. Westcott úr, van önnek elképzelés arról, hogy Marokkó hogyan kívánja integrálni ezt az 50 ezer, vagy annál több bevándorlót a marokkói társadalomban? Mi lesz a megközelítése Marokkónak? Hogyan kívánják ezt létrehozni? Kedves kollégák, nem akarom itt most a népszerűségemet csökkenteni, a hivatali időm lejárta vég, felé, de minden esetre tekintettel kéne lenni az időre. Kérem, hogy mindenki az egyperces kerethez tartsa magát a hozzászólásában. Párnya úr! Tisztelt elnök úr, a bizottság ítélete ismételten szorosabbra vonja a kapcsolatot Marokkóval és a, Marokkó és az EU között. Mindenképpen nagyon jó hír az, hogy normalizálódnak a kapcsolatok, számos ügyben kell együttműködnünk Marokkóval. Az ENSZ keretein, keretén belül fognak majd folytatódni a tárgyalások, ugye jelenleg több javaslat is van a tárgyalóasztalon. Westcott úr a kérdésem az, hogy az Európai Unió hogyan kíván majd viszonyulni az új ENSZ főtitkárhoz a kérdéssel kapcsolatban. A Marokkóval való kapcsolatunkban valójában mit tartalnak a legfontosabbnak, hiszen a klímaváltozással kapcsolatban is, a terrorizmus elleni harcban is, illetve az illegális bevándorlás is, illegális bevándorlás elleni harcban is fő partnerünk Marokkó. Miután ezt a kellemetlen, ezt a kellemetlen intermedzót lezártuk, mihez kezdünk most először? Imamo odločitev. Tisztelt kollégák! Megszületett az Európai Bíróság ítélete és már is elkezdtünk azon arról elmélkedni, hogy hogyan lehet ezt megkerülni, ahelyett, hogy arról beszélgetnénk, hogyan kell ezt végrehajtani. Ami Marokkót illeti, nem férhet ahhoz kétség, hogy Marokkó nagyon fontos partnerünk, hiszen afrikai menekültek is elérik az európai partokat, de ez még nem köti meg a kezünket, hiszen ez az ország, ez az ország Marokkó megszegi az emberi jogokat, a kínzás használ a börtöneiben. A diktatúra és az elnyomás klasszikus esetéről van szó. A tanácsnak és a bizottságnak is azt gondolom, hogy ezt figyelembe kéne vennie. Tehát ezzel kéne foglalkozni, és nem azzal, hogy ilyen buta jogi csatározással tereli el a figyelmet erre, hogy hogyan kell megőriznünk a kapcsolatunkat Marokkóval. Vannak más ország is a világban, amelyek hasonló súlyúak. Szerintem az elvekre kéne jobban odafigyelni. Gracias, presidente. Yo... Kószó úr, köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdést szeretnék föltenni Westcott úrnak. Nem is lesz ez egy perc. Az Kérdésem, hogy a palesztin elfoglalt területekhez hasonlóan lesz, nem, lesz -e majd külön címkézés a Nyugat-Szaharából származó termékekre, aztán mit tesznek majd azért, hogy garantálják az ítélet végrehajtását, illetve a szaharai népességgel kapcsolatban ki az ő nemzetközileg elismert partnerük, kivel fog az Európai Unió párbeszédet folytatni, mint az ő képviselőjük. Köszönöm szépen. Én csak döbbenetemet szeretném kifejezni afelett, hogy az Európai Bizottság egyáltalán véleményt kért, és nem vonja le az ítéletből a megfelelő konzekvenciákat. Az EU-ban mindig azt mondjuk, hogy mi magas rendű célokat képviselünk, értékeket, az emberi jogokat szeretnénk exportálni. Itt meg mit csinálunk? A gazdaságot az emberi jogok elé tesszük. Mi történik azokkal az emberekkel, a, a, a nyugat-szaharai benszülöttekkel, hogy mi történik a börtönökben, az bizony borzasztó. Itt a kereskedelmi kapcsolatokat támogatni ilyen módon számomra megfoghatatlan és érthetetlen. Mr. Kawa. One... Kawa, utolsó dobás. Köszönöm szépen. Európai írásos kérdést tettem fel a bizottságnak. A nemzetközi elismerést követelve és a parlamenti szavazást példáját követve két évvel ezelőtt a palesztinai önállóság elismerését illetően. Itt az Európai Unió politikai akkor, itt, mint hogyha kidobnánk, kinyitnánk a Pandora szerencéjét voltak éppen. Külön szabály van Szomáliára, Szomál, Szomálilendre egy másik szabály van, Palesztinára egy harmadik szabály, Nyugat-Szaharára. Melyik az igazi? Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement... Euh... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen kérdést szeretnék föltenni. Az Európai Unió nagyon sok problémát jelent a különböző szakpolitikákban. Az EU-Marokkó kapcsolat végre egy olyan dolog, ami működik. Miért kell ezzel így foglalkozni? A szaharai konfliktussal kapcsolatban szerintem ezt az ENSZ-nek kéne rendezni, nem az EU-nak. Marokkó nagyon megbízható partnerünk minden egyes dimenzióban, gazdasági szempontból is 18 milliárd eurónyit exportál az EU Marokkóba. A terrorizmus ellenes együttműködésben, a migrációs együttműködésben nagyon jó partnerünk, ők védenek minket déli oldalról. Akkor Európa, az Európai Unió mit avatkozik ezekbe a dolgokba bele? Ez egyértelműen ENSZ hatáskör. Ez lenne a kérdésem, illetve a kollégák figyelmébe ajánlom azt, hogy elmondjam, hogy nagyon sok európai polgár nem boldog az Európai Uniós szakpolitikák miatt, vannak viszont olyan dolgok, amik működnek, ilyen például az EU-Marokkó együttműködés. Hagyjuk ezeket a dolgokat tehát békében. Az EU-nak megalapodása van Marokkóval, és erről döntött az Európai Bíróság. Itt a jogállamiságról van szó, nevezetesen a bíróság ítéletét tiszteletben kell tartani, úgyhogy itt kérem tartozkodjon Marokkó ügyeibe való beavatkozás emlegetésétől függetlenül attól, hogy jónak tartja-e valaki az ítéletet, vagy sem. A jogállamiság talán az ön pártja számára nem annyira divatos vagy kellemes dolog, de a jogállamiság jogállamiság. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a Dáti asszony. Nagyon örülök annak, hogy említed a jogállamiság kérdését, főleg egy ilyen fontos témában. A bíróság ítélete nagyon fontos ítélet, ami a jog, jogot illeti. az első fokú döntést, bírósági ítéletet, tehát ezt módosította ez a legújabb fejebbíteli bírósági döntés. Az, ahhoz, hogy valaki egy nemzetközi büntető fórumhoz fordulhasson, bizonyos feltételeknek kellett teljesülni, de több mint egy évbe terül, került az, hogy erre az ítélet, hogy ez az ítélet megszülessen. Az első ítélet ezt a stratégiai partnerséget nagyon kellemetlen helyzetbe hozta, az EU-marokkói partneri kapcsolatot. Marokkó nem akármilyen szövetséges, hanem bizalmas szövetséges, megkelülhetetlen a terrorizmus elleni harcban, a migráció elleni harcban, illetve Afrikával való együttműködésünknek egyik pillére. Marokkó mindenképpen követendő példa Európában is, de a többi tagállamnak is 2017-ben kell ezt a bizalmi viszonyt visszaállítani. Ha ez nem történik meg, akkor azt drágán megfizeti az EU. Veszkot úr, nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban élők biztonságát is védjük. Marokkónak köszönhetően már sok minden történt ez, ezzel kapcsolatban, ami pedig a ö, szabadkereskedelmi egyezményt illeti, befejeződnek-e a tárgyalások 2017-ben, hiszen ezek már 2013-ban elkezdődtek. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Én is boldog új évet szeretnék kívánni a kollégáknak, önnek is. Köszönöm Veszkaszt uh, úrnak, hogy uh, beszámolt a jelenlegi helyzetről. Kétségtelen, hogy Marokkó fontos partner, és sokan eh, belátják, hogy miért fontos a kapcsolataink további erősítése. Nyilvánvalóan a Nyugat-Szahara probléma. És egy kérdést szeretnék én is eh, feltenni ön felé, a papa év, eh, újévi beszédére utalva mindannyian a békén kell munkálkodjunk. Önök hogyan kívánják a nyugat-szaharai kérdést megoldani? Milyen úr, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a mezőgazdasági megállapodás az EU és a Marokkó között továbbra is eh, érvényben van, ezzel a felebétér bírósági döntéssel, amelyet aztán a tanács egyhangulag támogatott. Az EU-Marokkó kapcsolatrendszer nagyon fontos, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezt megvédjük. Privilegizált eh, partnerünk. Szaharai kérdést. Ezt szerintem az ENSZ-en keresztül lehet ezt a problémát megoldani, illetve a Marokkó és a Poliszárió közötti kétoldalú viszonyban, amelyet a, mindenképpen a ENSZ biztonsági tanácsának is segítenie kell. Nem szabad ebbe a kétoldalú viszonyba nekünk beavatkoznunk. Ez egy nagyon fontos ország, szomszédos ország, baráti ország. A gazdasági, kereskedelmi, szociális, emberi és biztonsági szempontból is, terrorizmus elleni harcra vonatkozóan is, migrációs szempontból is nagyon szoros a kapcsolat a két régió között. Nagyon sok csalódást éltünk már meg, gondoljuk csak át azt, hogy Marokkot milyen országok veszik körül, Marokko mindig is a stabilitás, illetve a nyugodt változás szimbóluma volt, itt pozitív változások voltak, és az Európai Uniónak hozzá kell járulni ehhez a stabilitáshoz. Az ítélet, ahogy azt Veszkot úr bizonyosan tudja, az ítélet nagyon komoly zavarokat okozott, amit az előző ítélet az eu marokko kapcsolatban. Jó lenne, hogyha ezzel most már túllépnénk, és egy új lendületet kapna ez a kapcsolatrendszer. Pragmatikus szempontból ez mindenképpen jó tenne. Emeljük a kapcsolatokat olyan szintre, amelyre mindenki szeretné. Köszönöm. Sí, gracias. Eh, estoy de acuerdo. Sí, hola. Jiménez Barbát asszony. Jó napot kívánok! Én is egyetértek abban, hogy nagyon fontosak a Marokkót Európával összekötő kapcsolatok, főleg Spanyolország számára. Marokkó az egyensúly, a stabilitás szigete, ezt mindenképpen meg kell védenünk. De ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy eh, Marokko elfoglalt egy olyan területet, ami nem az övé, és a kollégák azt mondják, hogy eh, miért avatkozunk bele olyan dolgokba, amelyek működnek. Hát lehet, hogy van, akinek működnek, de a Nyugat-Szaharában élők számára nem működnek. Tehát meg kell védeni a Marokkóval való kapcsolatunkat, de vegyük figyelembe azt, hogy olyan forrásokat használnak fel, amelyek nem az övék, nem őket illetik meg. Tehát álljunk ki amellett, hogy Marokkóval való kapcsolatunk nagyon fontos, de próbáljuk el elkülöníteni a dolgokat, próbáljuk meg megtalálni azt, hogy hogyan lehet a marokkóit és a szomszédos területekhez tartozó értékeket, vagy forrásokat elkülöníteni. Köszönöm. Muchas gracias, señor presidente. Eh, estoy bastante sorprendido. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos hozzászólások engem itt eléggé megleptek. Vannak itt történelmi hibák is. Nyugat-Szahara nem része Marokkónak, sem halászati, sem kereskedelmi egyezmény nem jöhet létre Marokkó és Európai, az EU között, amely, alkalmaz, amely, amely alkalmazandó de facto a nyugat-szaharai területeken, anélkül, hogy a nyugat-szaharai lakosság ehhez hozzájárulna. Westcott úr egyébként a nyugat-szahara szót, vagy kifejezést meg sem említette. Mit tervez a külügyi, a, külügyi bizot, a külügyi szolgálat ebben a kérdésben. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani önök szerint? Következő kérdésem. A poliszárióval mikor veszik fel a kapcsolatot? Hiszen arról beszélt, hogy a marokkóiakkal mikor fogják felvenni a kapcsolatot, és hogyan ismételtem. Aztán az Európai Unió által elismert exportőrök listájával mi a helyzet? Mert úgy tűnik, hogy a Nyugat-Szaharával senki sem működhet együtt. Mi a helyzet azokkal a spanyol vagy német vállalat, azokkal a német vállalatok, a Siemensre is gondolok, akik együttműködnek a Nyugat-Szaharával? Úgy tűnik, nem lehet ott dolgozni, mert az illegális. És még egy dolog, amiről tájékoztatnám önöket, van egy hajónk, a Kibély, Köszönöm szépen a kérdéseket. Három vetülete van mindennek, amire válaszolnék először is. Az, hogy a Marokkóba partneri viszony miképpen fest, ez szilárd, létfontosságú, mondottam ezt. Másodszorban az elnök is rámutatott, ami a jogállamiság keretei között működő közösség vagyunk, és ilyenként Európai Bíró segítretét tiszteletben kell tartsuk, sőt végre kell hajtassuk. Harmadsorban Nyugat-Szahara kérdése áll még nyitva. Hogy vegyem sorra ezeket a témákat. Először is abszolút belátjuk, hogy lét, lényegi fontosságú. Különösen a Marokkó egyébként különösen a migráció kérdésében, a terrorizálni harcban, meg a kereskedelemben. Ezekben a területeken méreható, régóta fennálló partneri viszonyunk van, és az a szándékunk, hogy elmondtam, hogy még mélyítsük is ezt. Úgyhogy továbbra is tárgyalásban vagyunk a marokkóiakkal, hogy a DCFT kereskedelmi megállapodás tárgyában tovább folytatjuk, majd a, meg, a tárgyalásokat. Olyan területeken, ahol a partneri viszonyt tudjuk mélyíteni, az integráció, az immigráns, emigráns közösségek társadalmi integrációját tudjuk segíteni, ezek ugyan függőben maradtak, reméljük újraindulhatnak nem sokára. Azért, hogy biztosítsuk a kapcsolatok további baráti jellegének fenntartását. És gyümölcsöző volt. Tehát másodszorban bármely döntés, amelyet az Európai Bírósághoz számunkra kötelező az Európai Uniós intézményekre is, meg a tagállamokra nézvést is. Ez egy hosszú és bonyolult ítélet, aki olvasta tudja, meglehetősen részletes jogi érveléssel bír. Meg kell nézzük, milyen kihatásai vannak ezeknek az érveknek, és vajon van a hatásuk. Azonnali hatásuk az lehet, hogy a tanácsi döntés egy részét törlő ítéletrész visz a kivételével a tanács döntése érvényben marad, ám meg kell nézzük egészében és mélységében a jogérvelésnek milyen hatásai lehetnek. És ez a munka folyamatban van, és mihez ennek mit lehetőség szerint kihatásait meghatározzuk a döntéseinkre vonatkozóan, akkor azonnal tájékoztatjuk a parlamentet. Folyamatosan egyébként tájékoztatjuk a parlamentet. Ez a kérdés azonban nem az Európai Unióra és a tagállamokra vonatkozik, hanem Marokkóra is, amelyel egyébként aláírtuk elsősorban ezt a megállapodást. Tehát meg kell állapodjunk a marokkói félel is, e kihatásokat illetően, és a lépéseket illetően, amelyeket ezek megkövetelnek. A harmadik kérdéskör Nyugat-Szahara. E területtel kapcsolatban nemzetközi vita áll nyitva. Régóta az a szilárd álláspontunk, hogy az ENSZ hatáskörébe esik a téma rendezése. Ez pedig rámutat arra is, mennyire fontos e rendezés. Mi az Európai Unió tehát támogatjuk az ENSZ újabb erőfeszítéseit a konfliktus rendezésre vonatkozóan, és az új főtitkár által a két feleket kielégítő politikai döntésre törekszünk, amely a nyugat lakosok igényét is kielégíti, az ENSZ vonatkozó kartának szellemében, és ha lesz alkalmunk az új ENSZ főtitkárral megvitatni ezt, hát a, a Ramsor előkelő helyen lesz a téma. Érdekel bennünket, hogy a főtitkár hogyan tervezi ebeli lépéseit, és az is, hogy milyen lehetőségei vannak annak, hogy támogassuk őt ebben. Köszönöm szépen. Valóban különbséget kell tenni. Van egyrészt egy az Európai Parlament által is ratifikált megállapodás, és ennek bizonyos részeit a bíróság nem kifogásolta, ugyanakkor az EKS a bizottság részéről ebből az ítéletből le kell vonni bizonyos következtetéseket, és a megállapodást hatályban kell tartani a bíróság által elfogadott keretek között. A másik kérdés pedig Nyugat-Szahara, ott biztosítanunk kell, hogy a folyamatot minél gyorsabban lebonyolítsuk az ENSZ segítségével, támogatásával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Westcott úr. Ach, Angelika ist da. Thank you very much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 meine Damen und Herren, ich rufe jetzt. Hölgyeim és Uraim, a hatos napirendel folytassuk a Szerbiáról szóló jelentéssel. Angelika Eichhoz az EKS Nyugat-Európáért felelős, a Nyugat-Balkánért, illetve Törökországért felelős igazgatója, Ramos Haradinai elfogása kapcsán egy bejelentést szeretne tenni, úgyhogy meg is adom a szót. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok mindenkinek, és köszönet minden parlamenti képviselőnek, aki lehetőséget ad, hogy most nagyon röviden szóljak. Mindkét jelentéssel kapcsolatosan McAllister és Lunacek jelentéstevők komoly erőfeszítést tettek, hogy segítsenek minket abban, hogy Szerbia és Koszovó a megfelelő Európa felé vezető útra léphessen. A jelentéstervezetekből látszik, hogy rengeteg munkát végeztek. komoly előrelépést tett a két ország 2016-ban az EU felé vezető úton. Szerbia, új feje, Szerbiával új fejezeteket nyitottunk meg, másokat lezártunk. Koszovó esetében pedig a stabilizációs megállapodás kapcsán az első EKS találkozóra kerül sor novemberben és egy keretmegállapodást írtunk alá, aminek keretében Koszovó hozzáférhet európai programokhoz. Ez jól példázza az együttműködésünket, és most szeretnék visszajelzést adni a párbeszédről, illetve a közelmúlt fejleményeiről, a korábbi miniszterelnök elfogásáról. Ami a párbeszédet illeti, jó előrelépést tett mindkét fél, augusztus, tavaly augusztus óta előre léptünk, megállapodást kötöttünk a szabadságjogok területén, a távközlés kapcsán pedig Koszovó nemzetközi hívószámot kapott, az igazságszolgáltatás területén is komoly áttörésre került sor. Mindkét fél elfogadta azokat a lépéseket, amelyeket mi elvárunk, az együttműködés, az információcsere, az eljárások átláthatósága területén, és az igazságszolgáltatásban dolgozók képzéséről is szó volt. Gyakorlatilag mindkét fél esetében ezt vártuk el, ezen a területen kívántunk előrelépni. A korábbi miniszterelnök Ramos Zsalanida franciaországi elfogása január 4-én ugyanakkor komoly reakciókat váltott ki Koszovóban, illetve Európában és máshogy is, és ez is jelzi, hogy miért fontos a két fél közötti kapcsolatok normalizálása. Ez abszolút prioritás, és ez prioritás kell, hogy legyen a két fél közötti párbeszédben is. Természetesen az elfogás óta a fejleményeket szoros figyelemmel kísérjük a francia hatóságok felépését, és arra törekszünk, hogy egy a normalizálást elősegítő légkörben folyjon a párbeszéd. Az ilyen esetek azonban nem segítenek az ilyen konstruktív légkör megteremtésében, éppen ezért együtt kell működnünk, hogy az ilyen helyzeteket megoldjuk és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelenlévő képviselőknek, ugyanis itt sikerült a párbeszédről kiadott kommunikációt is, tájékoztatásokat is továbbfejleszteni, és nagyon fontos, hogy mindkét fél folyamatosan ismertesse az éppen folyó munkákat, illetve azok indoklását. Épp. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig magával jelentése foglalkozó McAllister úr. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Megtiszteltetés az, hogy bemutathatom az első Európai Parlament 26. Eh, Szerbia foglalkozó jelentésével. 24 eh, bekezdéssel 7 oldalon keresztül foglalkozik Szerbiával. Igyekszem röviden és precízen megmutatni az anyagot. Az első hét bekezdésben általános értékelést végeztem Szerbia EU-ba vezető útjáról, az első hat fejezetről szólva, miközben a szerbia gazdaságával kapcsolatos témák is megnyertek a közös külös biztonságpolitikával való együttműködésében és a migrációs válságban való szereplését illetően is. Ezt követően felosztottam az állásfoglalást a világosabb átláthatóság érdekében a kopenhágai kritériumokra, jogállamiságra, demokráciára, emberi jogok és a kisebbségek védelme területére, témáira. Végül hozzátettem egy fontos témát, a jó szomszédi kapcsolatokat, együttműködés, energetikát. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy négy pontot hangsúlyozzak itt most, amely rendkívül fontos e az EU-ba vezető úton Szerbia számára. Először is a jogállamiság kérdése. Szeretném megadni a lehetőséget, hogy emlékeztesek arra, hogy Szerbia a 23-as, 24-es fejezetében létfontosságú a tárgyalási folyamat egészének sebessége szempontjából. A bíróságok függetlenséget egy gyakorlatban kell biztosítani, és a bíróság működésének minősége hatékonysága, mint az eljáráshoz való hozzáférés, a munkaterhek nem megfelelő osztása, a nagyon komoly ügyhátralék és a ö, ö, ingyenes ügyvédi szolgáltások hiányában. A szerzett bűnözés és a korrupció továbbra is elterjedt, és demokratikus gazdasági és társadalmi fejlődés útjában áll Szerbiában. A második téma a demokrácia. Üdvözlöm azt, hogy a Begedé kormány a szerb parlament részvételét erősítette a tárgyalási folyamatban. Ugyanakkor az ellenzéki jogokat tovább lehetne és kellene erősíteni. A sürgősségi eljárások a jogszabályok elfogadásában továbbra is különös aggára adnak okot. Szeretném tovább arra sarkalni a szerb hatóságokat, hogy a civil társadalom, civil szertek jogait és a független szabályozó szervek fontosságát belássák. Az emberi jogokban Szerbia megfelelő intézményi keretekkel bír az alapjogok és védelmében, ám ezeket a végre kéne hajtani. Még egy ponton egyetértek az Európai Bizottsággal és a tanács alapban, hogy garantálni kell a szólásszabadság és a médiumszabadságok minden korlátainak leküzdése, de ez prioritás kell legyen az itteni problémák leküzdése. Az újságírók megfelelmítése, fenyegetése továbbra is aggályos minden újságíró és sajtótermék elleni támadást meg kell komolyan, ki kell komolyan vizsgálni. Negyedsorban. Jó szomszédi kapcsolatok területi regionális együttműködés. A belgrádi kormány nagyon fontos és szimbolikus gesztusokat tett, ám lényegi lépéseket is ahhoz, hogy jobb megértés, kölcsönös megértés és együttműködés jön létre a térségben. Jól tudjuk mindannyian, hogy Szerbia EU csatlakozási folyamata szorosan kapcsolódik, ahol sikerül-e Koszovóval rendezni, normalizálni a viszonyokat. Mind a két fél e tovább kell lépjem abban, hogy végrehajtsák a már megkötött megállapodásokat jó hiszeműen és megfelelő ütemben. Végül egy utolsó megjegyzés, kollégák, minden tekintetben 2016 nagyon fontos év volt Szerbia számára. Az áprilisi parlamenti választások után az új kormány megerősítette vállalását abban, hogy az EU csatlakozás stratégiai céljához ragaszkodik. 2016-ban négy további fejezet nyílt meg, az Európai Unióba vezető útja az országnak tovább folytatódott. Az Európai Parlament szempontjából úgy látom, mi feladatunk az, hogy pozitív hatással legyünk és támogassuk Szerbiát az Európai Unió vezető útján, és szeretném megköszönni a titkárságnak végül, az a bizottságnak, meg néppárti frakciómnak a támogatást. Remélem, hogy mindannyiuk számára gyümölcsöző volt az együttműködés, és különösen az árnyék előadók szempontjából remélem, hogy így van, és várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket, hogy a lehető legjobb minőségű dokumentum készülhessen el. Köszönöm. Köszönöm szépen, David. A módos többenyújtásának benyújtása január 18 dél, a második megbeszélés február 27 én lesz, aztán a szavazás a szakbizottságban. Szeretném azt is hozzátenni, hogy egy lényegi országgal kapcs... És ha látjuk, hogy a Nyugat-Balkánon hogyan alakul az egyes politikai rendszerek, rezsimek közötti verseny, akkor bizony még fontosabb, hogy a 23-as, 24-es fejezet, a demokrácia, jogalámiság, szabadság, demokratikus intézmények döntő fontosságúak a térségben, és világosá kell tenni azon országok számára, amelyek tekintélyelvű ambíciókat melengetnek, hogy a jobb irány az, amelyik a demokrácia útját járja, és ezt Szerbiával kapcsolatban tudjuk kifejezésen jutatni. Többen jelentkeztek a vitára, elsőként Kukán fő Balkán szakértőn kapja meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy objektívan mérlegelte azt, hogy mit ért el a szóban forgó ország, illetve hogy milyen megteendő feladataik vannak még. Mielőtt részletekbe mennék a Szerbia helyzetével kapcsolatban, egy általános dolgot szeretnék mondani. Én azt gondolom, hogy idén jó esélyünk van arra, hogy haladjunk több nyugat-balkán országban is a Európai Unióhoz való közlekedés kérdésében, tehát az Európai Uniót mindenképpen megerősíteni, hogyha ez a projekt haladna. Ami a szerb kérdést illeti, bizonyos tárgyalási fejezeteket 2016-ban meg lehetett nyitni, és alapvetően a az EU-s vívmányokhoz közelebb értek, remélem, mert ez, ez a trend folytatódik majd 2017-ben, reformokat fognak végrehajtani. Remélem, hogy továbbra is az elért eredmények alapján fogunk majd dönteni, és nem pedig a kétoldalú politikai adok-kapok része lesz majd az ország jelentés. Nagyon fontos az is, hogy pragmatikusan foglalkozott Szerbia a migrációs válsággal. Szerbia egyébként jó szomszédnak bizonyult ebben a kérdésben. Arra bátorítjuk Szerbiát, hogy szomszédaival a továbbiakban is tartsa fel a jó kapcsolatot, és Koszovóval pedig a jó szomszédsági kapcsolatot próbálja meg elérni, tehát normalizálják a kapcsolatot. Még mindig van azonban elvégzenő munka Szerbia számára igazságszolgáltatás kérdésben, korrupció kérdésében, ez lesz hiszem a legnagyobb a legnagyobb buktató majd a csatlakozási tárgyalások során. Az igazságszolgáltatás mindenképpen meg kell reformálni. Az Európai Parlament egyébként már nagyon régóta nyomon követi a hitalo, hatalommal való ö, visszaírés, visszaélés kérdését. Ezt az ezzel foglalkozó BTK cikkeket kell megváltoztatni, reformálni. Nagyon fontos az is, hogy a közös külpolitikával kapcsolatos vívmányokat megváltoztassa, vívmányokra reagáljon Szerbia, és megváltoztassa ezzel kapcsolatos jogszabályait. Jó lenne, hogyha fontos és kritikus folyamatban javítanák a szólásszabadságot és a médiaszabadságot Szerbiában. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban mindig nagyon komoly fenntartásaink vannak. Egyébként módosításom is lesznek majd, de Mindenek előtt megköszönöm. A jelentéstevő nagyon jó munkát köszönöm. Köszönöm szépen, Kukán úr. Fajon asszony következik árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjak köszönetet David McAllisternek, a jelentéstevőnek, nagyon kiegyensúlyozott az idei Szerbiáról szóló jelentésünk, amelyre reagálunk a bizottság éves jelentésére, de azért vannak pozitív és negatív jelek is. Örülök annak, hogy bizonyos tárgyalási fejezeteket meg lehetett nyitni, de sajnálom azt, hogy Horvátország sajnos a 26-os fejezetet nem engedte megnyitni. Ért, úgy tűnik, hogy Horvátország és Szerbia kapcsolata még mindig nem túlságosan problémamentes, remélem ez majd megoldódik. Az is sajnálatos és aggasztó, hogy egymást a két ország politikai országos ellenségnek hívják. A 14-es bekezdés az ombudsman személyével foglalkozik amennyiben ez majd garantálja a demokrácia egészségét a jövőben. Amely jogállamiságot illeti nagyon sok mindent kell még itt megtenni, ami Belgrádban a szavamalai körzetben történt a választás napján, illetve az, hogy ezt még nem oldották meg, ez elfogadhatatlan, bár a civil társadalom komoly nyomást helyezett a hatóságokra, még mindig nem született meg, meg oldás, és ez mindenképpen rosszat tesz a szerb társadalomnak média szabadságra, illetve szólásszabadságra utaltak. Sajnos az egész régióban romlott a helyzet. A civil társadalom eh, képviselőivel találkoztam, és eh, egyértelmű, hogy ők is arról számoltak be, hogy úgy érzik, hogy elnyomják őket, ez aggasztó. Azt gondolom, hogy csak szabad körülmények között működhetnek, működhet megfelelően a média. Örülök annak, hogy Szerbia konstruktívan viszonyult a regionális együttműködéshez. Fontosnak tartom, hogy ne legyen olyan nagy az elvándorlás Szerbiából, főleg a fiatalokra gondolok. Több intézkedés, több kezdeményezés született ebben a kérdésben, ezt kéne folytatni. Remélem, hogy az elkövetkező időkre vonatkozóan felgyorsul majd a döntéshozás, és remélem, hogy az Európai Parlament keretein belül még többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tenok úr a következő. Thank you. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Én is uh, szeretném hallatni a hangomat, és uh, boldog új évet eh, kívánni eh, McAllister kollégának is. Jó kiegyensúlyozott a jelentés, széles körű, és jól összefoglalja azt, eh, hogy hol állnak a csatlakozási folyamatok Szerbia esetében. Szerbia csatla- jövőben csatlakozását, illetve a Nyugat-Balkán csatlakozását illetően itt Montenegróval kapcsolatosan majd elkészítem a saját jelentésemet. Itt is a normalizáció, az előrelépések üdvözlendők. Tisztában vagyok azzal, hogy egy korábbi albán miniszterelnök letartóztatása, akit egyébként a Nemzetközi Törvényszék felmentett, nem járul hozzá a kapcsolatok további javulásához. A kisebbségi jogok, ideértve az LGBT jogokat is még mindig problematikusak, és Szerbia komoly kihívásokkal nézett szemben a közeljövőben, a közelmúltban a migrációs hullám következtében. Szerbia ugyan ország de az erőforrásait abszolút kimerítette ez a migrációs áramlat. Erőteljes lépéseket tettek, ugyanakkor a korrupció, a szervezett bűnözés felszámolása területén, és ami különösen a mi frakciónk számára fontos, Szerbia nem vett részt a közös védelmi és külpolitika keretében az Oroszországgal szembeni szankciók kapcsán, és ez azt hiszem mindenféleképpen destabilizációs tényező a nyugat-balkáni folyamatokat illetően. Gracias, señor Vague. Hvala, predsedujoči. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom mindazokhoz, akik méltányolják McAllister úr megközelítését, a jelentéstevő megadta az alaphangját a vitának, minden esetre bátorító, ígéretes és konstruktív. Erre mindenféleképpen Szerbiának is szüksége van. Fontos a szerb és EU kapcsolatok szempontjából, hogy ezt a pozitív hangnemet megőrizzük. Ugyanakkor a jelentés tartalmaz agályos információkat is, például az eh, antikorrupciós stratégiával kapcsolatos késedelmek, illetve a eh, nyomozati vizsgálatok eh, hiányosságait említi a jelentés, a bírósági eljárások hiányosságait, és itt megemlítenék néhány bűncselekményt is, amiben magas rangú tisztségviselők is érintettek voltak. Minket különösen aggaszt Vajdaság autonómiája. Ezen kívül kritika illeti, kritikával illeti a jelentéstevő a sajtószabadságot is. Ezek állandóan visszatérő témák. Még néhány szót engedjenek meg Azzal kapcsolatosan, hogy Szerbiát milyen további felelősség terheli a régió többi országával kapcsolatosan. Itt olyan események történtek a közelmúltban, amelyek a korábbi múltat idézik fel. Így gondolunk például a teljesen szükségtelen konfliktusra Horvátország és Szerbia között a horvát politikusok többször elmondták, hogy nem kívánják megismételni azokat a hibákat, amit Szlovénia elkövetett Horvátország csatlakozása kapcsán. Ami pedig Bosznia-Hercegovinát illeti, Szerbia elfogadhatatlan kapcsolatokat tart fenn, és a szerb miniszterelnök egy eléggé vita, vitatott, vagy, vagy kérdé, megkérdőjelezhető megemlékezésen vett részt Banya Lukában. Szerbia Macedóniával is konfliktusba keveredett, a, mi a történelmi név használatot illeti. Ezek a dolgok mindenféleképpen elítélendők, és ez a fajta retorika komoly visszhangot váltott ki a régióban. És Haradinai épp a minapokban történ letartóztatása felvett jó néhány kérdést, és ezeket a kérdéseket előbb-utóbb le kell zárni, meg kell oldani. Koszovó UNESCO-beli státuszát illetően lényegesen produktívabb lenne, ha Szerbia és Koszovó meg tudna állapodni a csodálatos szerb történelem részét képező emlékművek elismerését illetően, és ezt mindenki számára a világon hozzáférhetővé tennék, ahelyett, hogy politikai játszmát folytatnak az ilyen emlékművek körül. És lezárásképpen én pozitívan ítélem meg a jelentést, én támogatni tudom, és elismerem a szerb erőfeszítéseket. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az ennyi jelentéstevőket. Most másfél perces hozzászólások következnek, Fehér Tele úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom azt. Bocsánat? Elnézést. le nevet hallottam, azt engem szólítanak. Okay. Thank you. Sorry, Sorry. I'm... Köszönöm. A Koszovó jelentős tevőként később kapok tudom, ám most beugrottam a zöldek árnyék előadója Igor Soltesz helyett, ezért kértem szót. És bocsánat, Lajza Péter lét. elnézést kérek, de hát a frakciók sorrendjében szólunk hozzá. Köszönöm én is McAllisternek ezt a kiváló jelentést, mely lefedi hét oldalon ezt a hatalmas témát. Persze néha többet, úgy érzem, hogy többet kellene, ám az Európai Unióban foglalkozva Koszovóval, az előrelépéseket vizsgálva, a pozitívumokat az elmúlt években. Minden négy pont, amelyet David Megelészter említett, hogy tartom. Én is a pozitívumokra mutatnék rá, amelyeket nem említettek még, de kritikus megállításom is vannak. Osztrák lévén nagyra értékelem azt európaiként is, nem csak osztrákként, hogy Szerbia milyen nagy mértékben együttműködött a Balkán úton érkező menekültek Magyarországon, Ausztria, Németországon átvezető útja során mennyire, mennyire együttműködött. Menedéket nyújtva, hunderős ellátást biztosítva, jó volt volna minden EU tagállam milyen jól szerepel ebben az ügyben, mint Szerbia tette. Azt is látni kell, hogy Szerbia nagyon sok nemzetközi békefenntartó misszióban is részt vállalt, és javult a helyzet, például az ombudsmannal együttműködésben. Ezek a jó dolgok. A másik oldalon, a nemzetközi kapcsolatok terén szerintem rendkívül fontos volna az, hogy Szerbia kül- és biztonságpolitikáját, amiről a jelentésben is szót eh, emel McAllister úr, az Európai Unió hasonló politikájával, kiváltképpen Oroszország kapcsán Sokszor itt, itt kettős üzeneteket látok megfogalmazódni. A szerv kormány kicsit felénk is mozdul, kicsit Oroszország felé is. Jobb lenne, ha világosabban politizálnának. A Koszovóval való párbeszédet illetően lesz még mondandóm, de úgy gondolom, szerb oldalon is, meg a koszovói oldalon is többet kell tenni ahhoz, hogy végre is hajtsák a párbeszédben elért megállapodásokat. Az újságírók fenyegetés, fenyegetettsége, korrupciós ügyek elhangzottak már. Egyet kiemelnék, például a Szavamala körzettel kapcsolatos vita rendezése. Új módon kell történni, az állampol, ott lakó állampolgárok is elfogadják. Egy úr az elején említette, hogy Koszovó volt, volt miniszterelnökét, Haradinájt elfogták. Ezzel kapcsolatban fontos volna, hogy Szerbia ne tartson fenn 2000, a 2000-es évek elején kibocsátott elfogadó parancsokat, hiszen azóta már a Nemzetközi Bíróság felmentette Haradinájt. Így módon nem lehet korábbi elfogadó parancsal elfogni. És az át, egyetemleges joghatóság a volt, összes volt jugoszláv terület felett szinte rendkívül problematikus a szerb bíróságok gyakorlatában. Az ict egyik fővádlója azt mondta, hogy ez szerinte politikai ügy, és Szerbiának nincs joghatósága Koszovó felett. Fontos van nagyon megoldani ezt az ügyet, mert nyilvánvaló, hogy nem segíti az előlépést sem, meg a párbeszédet sem, a konstruktív együttműködés a jó szomszédi kapcsolatok terén, holott ez a 23-as fejezet egyik meghatározó mércéje. Most következik Péter Le úr. Hey. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy folytasson, folytatódjon a csatlakozási folyamat Szerbiával. A jelentés úgy gondolom, hogy megfelelően tükrözi a helyzetet. bizonyos dolgokban megdicsérjük Szerbiát, ami pedig a, például a vajdaságot illeti, ezzel kapcsolatban sajnálkozásunkat fejezzük ki Szerbiának, de valóban, valójában megszidás nincs a jelentésben. Összességében mégis pozitív a jelentés. Örülök annak, hogy Szerbia jobban együttműködik a szomszédos országokkal. Azt hiszem, hogy Szerbia pontosan tudja, hogy mire kell legjobban odafigyelni, mi jelent prioritást. Köszönöm szépen, Pikuló úr. Valam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni meg McAllister úrnak. Nagyon jól megszerkesztett jelentésről van szó, hülyen tükrözi, hogy mi történt, mi történt Szerbiában az elmúlt egy évben. A kollégák már utaltak számos témára, amit meg, ami megjelenik a jelentésben. Bizonyos dolgok ismétlődésnek számítanak tavalyhoz képest. Mit kell még megtennie Szerbiának a sajtóban? A körülményeket kell például a, a tulajdonosi körülményeket normalizálódni, aztán a média szabadság is nagyon fontos, aztán a kisebbségek és emberi jogok kérdése, ezt is javítani kell, aztán a hágai bírósággal való viszonyát is rendeznie kéne. Ez azt, jelent, azt is jelentené, hogy Bosznia-Hercegovinát is segíteniük kell európai törekvésünk, illetve a Koszovóval való viszonyt is rendezni kell. a szerb hatóságok regionális kompetenciája, illetve Ramus Haradina letartóztatása egyáltalán nem segítik a régió stabilitását, sőt, Szerbiából azonban jó hír az, hogy a szomszédsági kapcsolatokat próbálták rendezni, viszont arról is beszélnünk kell, hogy a háborúban eltűnt személyek sorsát megpróbálják felkutatni, illetve az elrabolt kulturális örökség bizonyos tárgyait is visszaküldték. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy egyfajta pozitív nyomást jelent ez a folyamat Szerbia számára. Ez egy mindenképpen egy megragadandó lehetőség, tehát nem blokkoló jellegű nem blokkoló jellegű folyamatra kell gondolnunk, hanem egy igazi lehetőségre, amit ki kell használni. Köszönöm. Köszönöm. A jelentés szerintem is kiegyensúlyozott és jól szerkesztett, úgyhogy köszönet eh, McAllister kollégának. Ugyanakkor nagyon sürgős eh, felvetéseket és eh, problémákat is megnevez, Először is, ami a korrupciót illeti, Szerbia elért már bizonyos dolgokat, de a 140 184-es listán, a nemzetközi korrupciós listán a 71. helyet foglalja el. Intézményesült a korrupció, és nagyon fontos, hogy a problémával foglalkozó ügynökség vagy szervezet minél előbb megkezdje működését. Nem tekinthetünk el az alapvető szabadságjogok kérdésétől sem, ami különösen a szólásszabadságot, illetve a sajtószabadságot illeti fel kell szólítanunk Szerbiát, hogy tartsa tiszteletben ezeket a szabadságjogokat. Ezek ugyanis alapvetően fontosak az EU csatlakozás szempontjából. És egyetértek azokkal a kollégákkal, akik aggályosnak tartják az, a közös kül- és biztonságpolitikában val kapcsolatos együttműködését Szerbiának. Éppen ezért én azt várom, hogy Szerbia ezekben a kérdésekben is egyértelmű állást foglaljon. Regionális megközelítésre van szükség, úgyhogy nagyon fontos, hogy a párbeszédet tovább folytassuk Szerbiával. úr, Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindenek előtt McAllister úrnak ezt a jól megírt anyagot, amely nagyon ösztönző, objektív. És köszönöm. Az is jó, hogy Szerbia négy fejezet megnyitásában sikerrel járt. Ezeket egy a szerbiai politika átalakulását előrányzó iránynak láthatjuk az EU felé vezető úton. A bíróság működése, az emberi jogok, regionális működés tekintetében megfogalmazott célokban is vannak előrelépések mindegyikben, ám vannak bizony hiányosságok is. Szerintem a tárgyalások tovább menete nagyban függ attól, mennyiben sikerül a jogállamiság témájában előrelépéseket elérni illetve a Koszovóval való helyzet normalizálása miképpen halad. Itt is szeretnénk jobb munkát látni a szerbiai részről. Fontos, hogy támogassák a független szervezetek működését, valamint a külpolitikákat a szerb külpolitikát az EU külpolitikához illesszék. Január 19-ét írunk ma a Republika Srpska ünnepe tart, amelyet a bosnyák alkotmány tilt. Mindeközben a szerb államelnök a szerb enklávéban, szerb, szerb köztársaságban jár, ünnepelve ezt az alkotmány által tiltott ünnepet. És mindeközben Oroszország támogató cselekvések is folynak. Mindezek fényében nagyon fontos Szerbia számára, hogy megértse, ezek fenyegetik az Európai Uniós tagság kilátásait. Ö, világosan el kell ítéljék Dodig úr kijelentéseit. Remélem, hogy ezek megvalósulnak, és további együttműködés érzékeltő lesz. Nyitváló kérdések vannak Horvátországgal kapcsolatban és ez elhangzott. Itt a két adó kapcsolatok javítására van szükség, a múltból örökölt helyzetek rendelése, rendezése nélkül nem lehet megoldani ezeket. Deli úr. First let me Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Szokásra az híven kiváló munkát végzett, azt hiszem a lényeges dolgokat mind belevett a jelentésbe, úgyhogy ez egy kiegyensúlyozott szöveg, nagyon jó keretet képez ez a jövőbeli munkánk számára. Nagyon örülök annak, hogy már az első változatban is szól egy fejezet a nemzeti kisebbségekről, ez mindenképpen jó jel, és a kolléga figyelmébe ajánlom, akiket érdekel ez a téma. A kisebbségek kérdésem mellett örülök annak, hogy gazdasági reformokat is elkezdett a szerb kormány, ennek már az első eredményei megvannak, de az általános makrogazdasági kitekintés mellett jó lenne, hogyha a KKV-kre is egy kicsit jobban koncentrálnának, erre való tekintettel fogok módosítókat benyújtani majd Mekeliszter úrnak. Még egy általános jellegű megjegyzésem lenne, Brok úr korábban azt mondta, hogy Szerbia a Nyugat-Balkán egyik kulcsfontosságú országa ezért nagyon fontos Szerbia EU-ba tartó útja is, és ugyanilyen fontos az, hogy fenntartsuk a, a tárgyalások megfelelő ütemét. A szlovák elnökség tavaly mindent megtett azért, hogy megfelelő ritmust kapjanak ezek a tárgyalások, és remélem, hogy Málta és Észtország is fenntartják majd ezt a lendületet, és az Európai Parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a bővítés az elnökségek az el, szempontjából nagyon fontos legyen majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, McAllister úr. Nagyon jól ismeri a szerbiai helyzetet, és komoly erőfeszítést tett annak érdekében, hogy Szerbia közelebb kerüljön az EU-hoz. Éppen ezért azt kérném most tőle, hogy segítsen megoldani a állami szervezetek hatáskörével kapcsolatos problémát, ami a háborús bűncselekményeket illeti. A hágai törvényszék hez fordult Szerbia a horvát veteránokkal kapcsolatosan, ami komoly kockázatot jelent. És ez más országokat is érint, például Koszovót, és a kettes és hármas cikke az érintett szerb törvénynek mindenféleképpen törlendő. Engem komolyan aggaszt a kisebbségi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos fejlemény, különösen ami az oktatásban megnyilvánul. A hágai törvényszék főügyésze, illetve az IKTI elnöke kijelentette, hogy Szerbia nem működik együtt a törvényszékkel, és ez a szerb politikai paletta radikál, radikalizálódását eredményezi. Szerbiának szerintem el kéne határolódnia Oroszországtól is, mert egyébként nem csatlakozhat az EU-hoz, és elítélendő egyébként a határon folyó katonai fellépés is. Köszönöm szépen a szót. Én magam és a Szerbia delegáció tagja vagyok, ilyenként kérek szót. Szeretnék gratulálni jelentéstevőnek. Tavaly jártam többször Szerbiában is, e, ismerem a témákat, és jól tudom azt is, hogy az állás, a jelentéstevő jelentős erőfeszítéseket tett ezek feltárására, ajánlásokat fogalmazott meg a jelentésben, és bírálta azt, ami bírálandó, ez helyén való. Kiegyensúlyozottnak tartom a szöveget, lefedi az összes fontos témát, foglalkozik azokkal. A jelentéssel kapcsolatban hangsúlyoznám azt, hogy én figyelemmel kísérem a gazdasági helyzet Szerbiában. Javult ugyan tavaly némileg a gazdasági helyzet, ám továbbra is azt gondolom, hogy realisták kell legyünk a demográfiai helyzettel kapcsolatban. 2015-ös adatok alapján tudnék, a születések és halálozások aránya meglehetősen elbillent, és nagyon nagy az agyelszívás jelensége is Szerbiában. Ilyen értelemben az ország államháztatási egyensúlya is nekem van két éve. Segíteni kell az EU-nak Szerbiát jelentősebb mértékben, mint most teszi, hogy, megalak, hogy visszafordítsuk ezeket a folyamatokat, és ezzel a, a békés fejlődés lehetőségét javítsuk Szerbiában. Látni kell azt, hogy a Szerbia kulcs szerepet játszik a térség egészében, stabilizációs szereplő tényező jelen pillanatban. Oroszország több alkalommal sikerrel járt abban, hogy erősítse befolyását térségben az EU-nak. Fontos, hogy stratégián legyen saját szerepkörét illetően a térségben, és Szerbia csatlakozási folyamata ebben is fontos lehet, és a szerb állampolgároknak is érezniük kell ennek fontosságát. Egyes tagállamok az EU-ból való kilépés lehetőségét is fenntartják, ez csökkenti az EU vonzó voltját Szerbia számára. Ruiz Calabera asszony következik. Thank you very much. Uh, dear Mr. McAllister. Köszönöm szépen. Tisztelt McAllister úr, tisztelt képviselők, szeretnék a képviselő úrnak ezért az állásfogás tervezetért gyakorolni. Kérjük igazítsák meg a beszélő mikrofonját, köszönjük. Örülünk ennek a szövegtervezetnek, nagyon kiegyensúlyozott. A jelentéstevővel egyetemem is örülünk annak, hogy a Szerbia, Szerbia ennyire jó ütemben haladt a reformok területén, gazdasági szempontból is jó volt a regionális együttműködés, jó, javultak a szomszédsági kapcsolatok. Az Európai Bizottság örül annak, hogy a migrációs válságot ilyen pozitívan kezelte Szerbia, és a továbbiakban is támogatjuk majd anyagilag Szerbiát migrációs célokkal. Ami a tárgyalásokat illeti jó úton haladunk, hat fejezet van megnyitva, egyet pedig időszakosan bezártak. Most arra lenne szükség, hogy Szerbia megerősítse elkötelezettségét, hogy újabb reformokat fog megtenni az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, a korrupció elleni harccal kapcsolatban, szólásszabadság, emberi jogok, illetve a legrászorulóbb csoportok megvédése, közigazgatási reform, diszkrimináció ellenesség, illetve gazdasági fejlődés. Ugyanilyen fontosak továbbá Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatok normalizálása. Szerbiával kapcsolatban arra számítunk mindig is, hogy az EU-s vívmányokat elfogadja, és lehet ezekhez közelebb kerüljön, egyre többet fogadjon el belőlük. Hogyha ezt megteszi Szerbia, akkor 2017-ben újabb fejezeteket nyithat meg, nyithatnak meg a tagállamok Szerbiával kapcsolatban. Egyébként a bizottság továbbra is technikai segítségnyújtással, illetve anyagi támogatással is segíti majd Szerbiát. Elnök, köszönöm. Mekelisztörül következik, kérem zárja le ezt a napi rendi pontot. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kedves kollégák, elnök úr, én is szeretném megköszönni az érdekes hozzászólásokat és nem csak az árnyék jelentéstevőknek, hanem más kollégáknak is. Nagyon érdekes és gyümölcsöző volt ez a vita. Január 18-áig kellene benyújtani a módosító indítványokat 12 óráig, és itt egy észszerű, kiegyensúlyozott jelentés születhet, amit a márciusi plenáris ülésen remélhetőleg el tudjuk fogadni. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy Szerbia jó úton halad az Európai Uniós csatlakozás útján. Itt vannak azonban még bizonyos kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, illetve amelyet Európa barát erők is támogatnak Szerbiában, és remélhetőleg előbb utóbb Szerbia is teljes tagja lesz az Európai Uniónak, ami az Unió számára is egy plusz értéket jelent. Köszönöm. Ön is mondtad, elmondom még egyszer, hogy január 18-a déli 12 óra a módosító benyújtásának a terjedéjel. Lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és most pedig Ulrike Lunacek asszony Koszovóról szóló jelentésről következik, az az első megbeszélés. Egyébként, ami a szerbiai jelentést illeti, november 9-én Hán úr meghallgatás, Hán urat már meghallgattuk, Hán biztos urat, ami viszont Koszovót illeti májusban, a májusban megkötött, májusban életbe lépett a társulási szerződést, most pedig megadom a szót Urika Lunacek asszonynak. Hallgassuk meg a módosítókat, illetve a általános az erről, ezzel kapcsolatos valókat. Köszönöm, elnök úr, angolul folytatom. Én is szeretném azzal kezdeni, milyen pozitívumokat tudunk elkönyvelni az első, ebben az évben Koszva kapcsolatban. Jelentésem szól ezekről is. A stabilizáció és társulási megállapodás az Európai Unió és Koszovó között ilyen, ami április 1 lépett életbe, az első szerződéses kapcsolatfelvétel az EU és a legfiatalabb európai ország között. November 11-én, mikor Pristinában jártam Hán biztossal, együtt ott voltunk az Európai Reform napi rendításakor, mely az eszélyében foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedés sorozat, és itt a koszovói hatóságoknak kell politikai akaratot bemutatniuk, hogy elkötelezett hívei e végrehajtásnak. Az eszélyét tudnilik az állampolgárok támogatását szerezheti meg a gazdasági helyzet, munkahelyteremtés tekintetében, amely rendkívül fontosak ahhoz, hogy az emberek jobban kapcsolódjanak saját államukhoz is, meg Koszovóban maradjanak, és segítsenek fölépíteni ezt az új államot. A másik, a keretmegállapodás megkötése, Koszovó részvétel az európai programokban a célja, és végül a koszovói saját postai, illetve telefonhívószám ra vonatkozó megállapodást, nem sokára végre is hajtják ezt, és a koszovói állampolgárokat koszovói hívószámon lehet hívni, nem kell szlovén vagy más országok hívószámán telefonálni hozzájuk. És a bizottság zöld jelzése még függőben van, két benchmarkot kell teljesíteni a vizum szabadsághoz. A hat nyugat-balkáni bővítési állam közül Koszovó volt egyetlen, amely még nem utazhat szabadon három hónapos határidőben az európai országaiba. Ez hatalmas probléma a koszovói polgárok szempontjából, ezért örülök annak, hogy a bizottság zöld jelzést adott. Most látni kell, hogy Koszovó térfelén pattog a labda. Két benchmarkot kell teljesíteni, ezt világosan mondtam, a montenegrói <coughs> a megállapodás ratifikálása az egyik, mind a két kormány felé tudattam, hogy meg kell ezt lépni. Most a kormányok aláírták, most ratifikálni kell ezt az Európai Unióban. Oly sok kérdés van most napi renden, ha Koszovó szeretné a lendületet felhasználni, és ezt a bizottsági zöld jelzést, akkor most lépni kell ebben a dologban. Ugyanez igaz a szervezett bűnözés és korrupció elleni harcban, itt a kormánynak jelentős lépéseket kell tenni. Ezeket meg lehet lépni, meg is kell, hogy a koszovói állampolgárok szabadon utazhassanak, és a bizottság és a, a tanács ezt jóvá hagyja. De ennek a feltételeit nagyon pontosan megfogalmazom a jelentésemben. Sajnálom, és el is mondom a jelentésemben, hogy egy polarizált helyzetet hozott létre, feszültséget ez a helyzet, remélem, hogy a 2000-es új évben ez megoldásra talál. Vannak más pozitívumok. Például a bíróság, az igazságügyi megállapodás, a párbeszéd Szerbia és Koszovó között. A megállapodásokat itt is félre kell hajtani, mint a dialógus többi eredményét is, ezt már említették Szerbia jelentése kapcsán is. A párbeszéd nagyon jó dolog, és jól halad, és köszönet itt Federica Margarininek is, meg munkatársainak, e, e, meg az delegáció és nagykövetségek munkának, de a végrehajtást is a kormányoknak kell, meg a hatóságoknak elintéznek, különben a dolog nem működik. Még egy dolgot említek, az emberi jogok kérdését, női jogok, a, a házasságon belül erőszak továbbra is nagy gond Koszovóban, nem csak Koszovóban persze, hanem a régió más országaiban is, meg az EU belül is egyébként, de a jelentésben külön hangsúlyt kap. Az LGBT kisebbségek jogai javultak, vannak jogszabályok, volt egy második Pride felvonulás is már, ám továbbra nagyon sokan félnek egy közösség tagjai között. Jogállamiság, korrupcióni harc tovább kell folyjon. Egy nagyon más témát is megjelenik az energiastratégia tárgyában. Koszovónak szüksége van egy olyan energiastratégiára, amely a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kiléptetését irányítja, irányoz elő, van egy sor, van ugye a lignitet ugyan felhasználhatják még, ám nagyon sok egészségügyi problémával jár ennek égetését, ez persze pénzügyi források kellenek. Persze a jelentésemben, mint korábbi években is, most is fel a sürgetek az EU 5 azon tagállamát, amelyet még nem ismerték el Koszovót, hogy tegyék ezt meg. Némely tagállam szorosan működik Koszovóval minden szinten, még olyan ügyekben is vizumokat ad, Schengeni vizumokat adnak ebbe. Elfogadják a koszovói útleveleket, ám nemzetközi szinten nem ismerik el az országot. Holott ez nagyon fontos volna az ahhoz is, hogy Koszovó mélyebben együtt tudjon működni a nemzetközi szervezetekben is. Arra is emlékeztet szeretnék mindenkit, hogy Koszovót 113 EU, tagállam, EU tagállam, UN, ENSZ tagállam már elismerte. Szeretném megköszönni a titkárságnak is a munkát, meg saját munkatársaimnak. Várom az együttműködést az árnyék előadókkal, akikkel korábban nagyon jól együtt tudtunk működni. Várom mostani hozzászólásaikat is. Köszönöm. Akkor először az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Adag Tuzon úr, köszönöm szépen. Lunácsek asszony nagyon profi munkát végzett, és kiegyensúlyozott jelentés született. A jelentés kitér minden főbb kérdésre, ami a koszovói EU-s integrációt illeti. Itt Inkább azokra a kérdésekre szeretnénk most kitérni, amelyek az EPP számára problematikusak. A jelentés tervezetben megfelelően ismerteti a jelentéstevő a az ország pénzügyi helyzetét, és osztom az örömét abban, hogy növekednek az adóbevételek, de minden esetre ki kell emelni, hogy egy ország gazdasága szempontjából nem csak az adóbeszedés a növekedés forrása, hanem a vállalkozások élénkülése. Itt a jelentésben az erőszakos szélsőségeseket alkalmaz. Itt elsősorban az iszlamizmus, a szélsőséges iszlamizmus megnyilvánulását kell említeni. Itt nem csak egy szimbolikus gesztusról van szó, hanem a problémát tisztán kell látnunk ahhoz, hogy megoldást tudjunk találni. És az EU-Koszovó párbeszéd egy jó példa arra, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy pénzek áramoljanak a iszlám szélsőséges erőkhöz, úgy, mint Szaudarébi vagy Katar esetében. Végezetül pedig röviden arról, hogy nem teljesen normalizált a viszony Szerbia és Koszovó között. Haradinai miniszt, korábbi miniszterelnök elfogása aggályos, különös tekintettel, miután a nemzetközi törvényszék kétszer felmentette. És ez eh, Haradinai úr eh, szemét illetően is eh, komoly következményekkel fog járni. Én szerintem Szerbia fog a legtöbbet veszíteni ebből az incidensből, ugyanis ezek a dolgok nem légüres térben történnek. A egységes igazságszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos hiányosságok, illetve a szerb önkormányzatokkal kapcsolatos helyzet is jól példázza ezt. A szerb elnök látogatásának megtiltása az egyik észak-albániai kisváros karácsonyi ünnepségére, ez mindenféleképpen agályos és elítélendő. És remélem, hogy a párbeszéd tovább fog folytatódni konstruktív módon. A nome del nostro relatore Ombra. Mm, Köszönöm szépen. Anthony Panzeri árnyékadó nevében szeretném megköszönni a Csekasszonynak, a jelentéstevőnek azt a hatalmas munkát, amelyet kifejtett a jelentős tervezetben, melyben a főpolitikai agályokat megfogalmazta. A stabilizációs társadalmi megállapodás fontosságára is felhívta ugyanakkor a figyelmet, és ennek pozitív vetületeire az európai reform napi rendelindításáról is szólt, mely tavaly indult el, és pozitív utánkövetése ez a korábbi lépéseknek, és segítheti a megfelelő végrehajtást. A szocialista frakció úgy gondolja, hogy a dokumentum egyes pontjai nagyon fontosak lehetnek. Látni kell azonban, hogy a politikai térkép egyre inkább polarizálódik Szerbiában. Fontos, hogy fenntartható kompromisszumok szülessenek, amelyek Európát, Európa felé mozdítják az országot. A vízum könnyítés ilyen fontos integrációs lépés lehet, ám továbbra is aggasztanak bennünket azok a tények, hogy például a Montenegró való megállapodás elakadt. Koszovónak az összes kritériumot teljesíteni kell ahhoz, hogy vízummentességet kapjon. Egyes főtisztviselőkkel kapcsolatban megfogalmazottak vádak abban, hogy a szervezet bűnözéssel állnak kapcsolatban. Szerbia kapcsán a megalapodások végrehajtás rendkívül fontos, és a Koszovói Alkotmánybíróság kimondta, hogy vannak még bizonyos párhuzamos hatalmi struktúrák Szerbiával kapcsolatban. Ezeket fel kell bontani. Panzeri úr módosítókat fog beterjeszteni, amelyek igyekeznek majd erősíteni a szöveget, például a korrupció és a szervezetbűnözés elleni harcban valamint felhívnak az intézmények közötti erősebb koordinációra, melyek a korrupciós ügyeket kell feltárják és kivizsgálják. Aztán harmadsorban fontos közösségi programok, fontosak a közösségi programok abban, hogy különféle formák ellen fellépjenek, aztán a társadalmi gazdasági szerkezetváltás és reformok létfontosságúak, ezen belül nagyobb politikai figyelmet kell szentelni ezeknek. Negyedsorban pedig a munkanélküliség és ezen belül az ifjúsági munkanélküliséget kell leküzdeni, itt pedig az oktatás javítására kell helyezni a hangsúlyt. Jobb képzést nyújtva a diákoknak, egyszerűbbé téve azt, hogy az iskolából a munkába való átlépést sikerrel megtehessék, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, valamint a munkavállalók jogait és a, ennek felügyeletét kell erősíteni megfelelő jogszabályok vezetésével, fellépve a diszkrimináció ellen, iskolában és munkahelyeken egyaránt. Köszönöm Nacsek asszonynak, magam és Panzeri úr nevében is a munkát, a szocialista frakció igyekszik a kompromisszumok mentén dolgozni majd. McAllister úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Lunacek asszonynak ezért a kiegyensúlyozott és részletes jelentésért, és üdvözlöm, hogy nem csak Koszovó, de Szerbia is elkötelezetten részt vesz a normalizációs folyamatban. A EU által is támogatott párbeszéd keretében sikerült megállapodniuk. Most következik az eddig megkötött megállapodás legjobb hiszemben történő végrehajtása megfelelő időben. Mindkét félnek további új területeken kell folytatniuk a párbeszédet, ami javíthatja a polgárok életét, és hozzájárulhat a kapcsolatok normalizálódásához. Mindkét fél ezen kapcsolatos szerepét, illetve a kötelességei teljesítését figyelemmel kell kísérnünk. Én is gratulálok Lunacek asszonynak a jelentéshez. Ez objektíven felvázolja a koszovói helyzetet, az eddigi elért eredményeket, illetve az elmulasztott lehetőségeket is a stabilizációs és társulási megalapodás végrehajtását. Ami pedig a vízum könnyítést illeti, az ezzel kapcsolatos feltételek még nem teljesültek, Bizonyos benchmarkokat még nem teljesített Koszovó, ami különösen a montenegrói határon történteket illeti, és remélhetőleg azonban erre minél előbb sor kerül, és az Európai Parlament ratifikálni tudja az ezzel kapcsolatos döntés, és lehetővé tehetjük a koszovóiak szabad mozgását ami pedig a parlamenti delegációt illeti, meg kell mondanom, hogy a mi delegációnk nagyon jól együttműködött. Két találkozóra került sor, elfogadtuk a szabálykönyvet, illetve az ajánlásokat, és meg kell említenünk a szerbiai kapcsolatok területén bekövetkezett előrelépést is. A Koszovónak adott hívószámot, illetve az igazságszolgáltatás erősítését. Ennek ellenére a korrupció és a sajtószabadság még mindig kérdéseket vet fel. Én bízom benne, hogy a stabilizációs társulási megállapodás az első lépés az EU felé, és ez jó jelzést ad remélhetőleg az EU EU-ba történő belépést egyértelműen fogják támogatni. Köszönöm. you. Köszönöm. a asszony beszélt néhány formális elemről Koszovóval kapcsolatban, de szerintem volt a a helyzet Koszovóban sokkal összetettebb, mint ahogy jelentésében leírja. Beszéljünk a formalitásokról azonban. Krímfélszigettel vetik összekösör Koszovót. Koszovó függetlensége voltak éppen a Krím függetlenség előtt kövesztel az utat. Ám a különbség az, hogy a Krímfélsziget lehetett független állam, ám Koszovó egy mesterséges ország. Amerikák támogatják, mert nemzetközi közösség tartja életben. Persze, Krím, a Krímfélsziget belépett az Orosz Föderációba, Koszovó meg belépett az EU-ba, ha akar, ám az igazi helyzet Koszovóban rendkívül veszélyes, szerintem nem feltétlenül van szükség az Európai Unióban Koszovóra. Köszönöm. Gracias, señor Pertele. Köszönöm, Pertele úr. Köszönöm szépen. Úr, úr Körnöcsek, nagyon megbízható jelentéstevő, szeretnék gratulálni jelentéséhez és örülök annak is, hogy Koszovó kapcsán előrelépésekről adhatunk számot. És ott ezt több helyen felhívjuk a figyelmet előlépésekre, négy helyen cselekvéseket kérünk. A belső polarizációról kell beszélni Koszovóval. Ez nem csak politikai vagy jogalkotási kérdés, hanem politikai kultúra része is. És ez a, meg, a kiegyezés európai kultúráját és felkapcsolódjon. Szerbiában is hasonló helyzet, polarizálódik a politikai térkép, mások itt a szenderek, remélem sikerül lépéseket elérni. Fajon asszony! Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni kedves kollégámnak, a jelentéstevőnek, van csak asszonynak a jelentését, mindig nagy örömömre szolgál vele együtt dolgozni, és fontos, hogy elősegítsük Koszovó EU-s csatlakozását. Itt már több pozitív dologról tettünk említést. Egy dolgot szeretnék említeni, a vízum kényszer megszüntetését, a vízum könnyítést, hiszen ez egy komoly probléma az állampolgárok számára, és nagyon sajnálatos, hogy nem tudtunk előrelépni e tekintetben az elmúlt hónapokban. A labda nyilván az koszovói térfélen e, pattog, és mi magunk részéről nagyon sok mindent megtettünk annak érdekében, hogy a koszovói hatóságokat e, segítsük abban, hogy a még e, meglévő feltételeket, vagy nem teljesült feltételeket teljesíteni tudja, így például a montenegrói határra vonatkozó megállapodás, illetve a korrupció ellenes fellépés. Most szeretném megragadni az alkalmat, és még egyszer felszólítani a koszovói hatóságokat, hogy gyorsítsák fel ezt a folyamatot, hiszen megvan a lehetőség, hogy mi itt a parlament részéről előrelépjünk, mert még egyszer rendkívül fontos, különösen a fiatalok számára, hogy megnyissuk az európai határokat számukra. Kán úr, köszönöm, elnök úr. Én is szeretném hozzátenni, hogy Lunacek asszony értékelése pozitív, szerintem is jól megfogalmazott, jó szerkesztett jelentést, nagyon értékelem, komolyan. Mi néhány előző hozzászóló, én is azt remélem, hogy a 2017-es év olyan lesz, amelyben Koszovó továbbra is az EU integráció pályáján mozog. A koszovói eredményeket már említették, külön szeretném dicsérni annak sikerét, hogy az sze t életbe léptették. Aggaszt ugyanakkor a parlamenti működésképesség Koszovóban. Szeretném felhívni a parlamenti képviselőket, hogy a rendes parlamenti munkát szervezzék meg, és végezzék el. Ez nem olyan nagy kérés. A határok meghúzása Montenegróval előre kell haladjon ahhoz, hogy a vízummentesség megvalósuljon. Ez régóta esedékes ügy ez. Fontos munkára vár a korrupció elleni harc és a szervezett bűnözés elleni fellépés. Itt komoly politikai akaratra lesz szükség, és remélem, hogy a koszovói politikusok képesek lesznek vezető szerepet vállalni és mutatni ebben a harcban. A szerb hatóságokat meg hasonlóképpen arra sarkallom, ahogy a koszovói vezetőket is, hogy folytassák a Belgrád Pristina közötti párbeszédet jó hiszemű módon, hogy és hagyják is végre ennek eredményeit. Köszönöm szépen, Henovéval Ruiz következik a bizottság részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lunacek asszony, tisztelt parlamenti képviselők, szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek, hogy Koszovóval kapcsolatban kidolgozta ezt az állásfoglalás tervezetet. Számunkra is nagyon fontos az, hogy hogyan alakul a politikai helyzet Pristinában, és ez természetesen olyan szempontból még fontosabb, hogy mi fog történni 17-én. Arra várunk, arra számítunk, hogy komoly döntések fognak születni a határ demarkációjával kapcsolatban. Éppen ezért arra kérjük az összes politikai felet, hogy konstruktív párbeszédet folytassanak, és működjenek együtt a parlamenttel, hogy, és reformokat fogalmazzanak meg. Ezáltal Koszovót közelebb hozhatjuk az Európai Unióhoz, és kihasználhatják azt a lehetőséget, amit a stabilizáció, stabilizációs és társalási megállapodás jelent. Azt hiszem, hogy a gazdasági kapcsolatunk immáron elmélyültebb, mint korábban, ezt ki kell használni. A koszovói kormány, illetve a bizottság tavaly is nagyon komolyan dolgoztak um, az integráción, mindent megtett mind a két fél aznak érdekében, hogy Koszovó lehető legjobban ki tudja használni a stabilizációs és társulási megállapodást, és remélem a reformokat is majd ilyen szellemben hajtják végre. Nagyon fontos az, hogy Montenegróval aláírja, illetve ratifikálja Koszovó a határmegállapodás. Nagyon fontos, hogy a szervezet bűnözés elleni harcban komolyabb lépéseket tegyenek, Ebből a koszovói, ennek a koszovóiak látnák leginkább a hasznát. Több EU-s programban is részt vehet majd Koszovó, hogyha a, jövő, hogyha a következőkben aláírnak egy egyezményt, és ez mindenképpen jót tesz a koszovói társadalomnak is. A továbbban is támogatjuk anyagilag is Koszovót, és szeretnénk elérni, hogy a lehető hogy a társadalom legszélesebb rétegeit érje el ez a finanszírozás. Reméljük, hogy ez is bizonyítja azt, hogy elkötelezettek vagyunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Koszovó közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Köszönöm. Elnézést kérek, kihagytam az előbb Suica azt mondta, hogy ha megengedő jelentést tevő, akkor neki adok most szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is alelnöke vagyok a, annak a bizottságnak, amely Koszovóval és Bosznia-Hercegovinával foglalkozik. Engem is természetesen érdekel ez a kérdés. Úgy láttam, hogy alapvetően egyetértünk Koszovó helyzetének értékelésében, és szeretnék gratulálni Lunacek asszonynak. Nagyon jó az állásfoglalás, és örülök annak, hogy ilyen elkötelezett Koszovóval kapcsolatban sok dolog javult, változott, ott, van a, ott vannak a reformcsomagok, ott van a stabilitási és társulási megállapodás, de a vízum liberalizáció nem járt sikerrel, ennek van két előfeltétele, amit teljesíteni kell. Tudom, hogy nagyon nehéz ratifikálni egy egyezményt a határ demarkációjával kapcsolatban, ez a koszovói, montenegrói határ, de ez az egyik előfeltétel. Örülök annak, hogy öt örülök annak, hogy említi azt, hogy öt tagállamnak még el kell ismernie Koszovó függetlenségét. Koszovót arra felké- meghívta az Európa Tanács arra, hogy legyen, legyen megfigyelő tag, tehát megfigyelő státusz ajánlottak neki. Ez is egyfajta elismerés Koszovó számára. Számos olyan megállapodás van, amit Koszovó már aláírt, ez is nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy depolarizálni kell a politikai színteret, és ezáltal közelebb juthatnunk a polit Koszovó politikai, európai politikai jövőjéhez. Köszönöm, köszönöm szépen! Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik a delegációból vagy máshonnan támogatják Koszovó belépését az Európai Unióba. Köszönet a bizottságbeli, külügyi szolgálatbeli vagy tanácsbeli kollégáknak is, akik szeretnék, hogyha nagyobb lendületet szeretnének nagyobb lendületet adni ennek a folyamatnak. Köszönöm a módosítókat, és várom azokat, amelyeket még nem írtak meg kérem azért túl sok módosítót ne írjanak, de azért a fontosabb módosítókat mégiscsak írják meg. De a humort félretéve várom a módosítókat, még bizonyos dolgokat lehetne javítani, vagy dolgok hiányoznak. Várom tehát a módosítókat, aztán ezeket meg fogjuk beszélni, együtt fogunk működni, és aztán remélem majd a jelentés is jó lesz, és támogatni fogja Koszovót, illetve a még nem működő dolgokat kritizálni fogjuk, mert az igaz barátságban a felek tudják egymást kritizálni is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, csak asszony, a módosítók benyújtásának határideje ugyanaz, mint Szerbia esetében január 18-a déli 12 óra. Nézzük az utolsó napirendi pontunkat fetes vélemények megtárgyalása a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban. Ezt a két véleményt remélem, vagy úgy gondolom, hogy javaslom, hogy meg tudnánk együttesen tárgyalni. Az a feladatunk, hogy az Európai Unió el, Európai Unión elköltött pénzeinek módját megfelelően részletesen tárgyaljuk, tehát meg kell azt vizsgálni, hogy helyesen költötték el az Európai Unió pénzét. A külügyi szolgálat épületének témája például nagyon sok sajtó reakciót generált, úgy tűnik, hogy problémák vannak ezzel kapcsolatban, erről beszélni kell, de nem szabad ez a kontextusból kiragadni, meg kell azt is beszélnünk, milyen körülmények között dolgoznak a külügyi szolgálat különböző delegációi több mint 30 országban. Aztán a fő képviselő asszony is több kérdésben elkötelezte magát, költségvetési kérdésekben is, arra vonatkozóan tett ígéreteket, hogy pontosan hogyan kategorizálja majd a, diplomát, a diplomatákat, a, akik az egy a külügyi szolgálat kötelékén belül dolgoznak. Lícs úrnak adom meg először, aki a jelentéstevő nevében szól majd hozzá. Thank you very much. Köszönöm szépen. Balcidis úr urat helyettesítem és főbb vonalakban szeretném ismertetni az Európai Bizottság és más végrehajtó testületek 2015-ös évre vonatkozó mentesítését. A 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan a számvevőszék nem mutatott ki csökkentést 14-hez képest, ez 2,8 százalék, ez minden esetre a statisztikai hiba határ alatt van, tekintettel arra, hogy az Európai Unió külszolgálati, vagy külügyi tevékenységei elsősorban válság sújtotta térségekre irányulnak. Ezen kívül üdvözlendő, hogy a bizottság teljes körűen megvalósította a hét jelen, ajánlás közül ötöt, amelyet a számvevőszék a 2012-14-es jelentésében említ. Még két ajánlást kell teljesíteni, ezen kívül Balcitis úr további két, kettőretett javaslatot, a missziókra vonatkozóan, végezetül pedig Preda úrnak köszönet a harmadik részre vonatkozó módosító javaslatait, illetve a hat új 6A és 6B részekre vonatkozó javaslatát. Kelly úr következik Préda úr nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Préda úr nevében. Szeretnék hozzászólni, hogy sajnos most nem tudott eljönni, de fel, felolvasnék egy üzenetet. Elnézést kérek, hogy nem tudok eljutni. nem tudtam eljutni erre a mai ülésre. Szeretnék köszönet mondani jelentéstevőnek. Két nagyon átfogó véleménytervezetünk van. Tudjuk, hogy ö, ö, meg korlátozottak a lehetőségek, de nekem meg, mégiscsak két módosítom lenne. A számbevőszéknek volt egy külön jelentése ezekkel a kérdésekre, kap, ezekkel a kérdésekre kapcsolatban, illetve a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban a 8-as módosító, 18-as módosító ezekről szólt, és nagyon fontosnak tartom, hogy a nyugati Balkán országokban megfelelően rugalmasak legyenek a szolgáltatások. az 20-as módosító, ez Moldáviáról és Ukrajnáról szól az a javaslat a bizottság felé, hogy a feltételrendszereket kimerítően alkalmazzák és megfelelően ellenőrizzék, hogy ezeket az intézkedéseket végrehajtják-e. Fontos tehát az, hogy a Nyugat-Balkánon, illetve a környező területeken mennyire helyesen költjük el az EU-s pénzeket. A másik témával kapcsolatban két kevésbé jelentős módosítom lenne. A cél az, hogy az EU-ban, hogy az EU képviselete a harmadik országokban optimális legyen, illetve, hogy megfelelően ne legyenek látva a különböző EU-s delegációk, és az épületek kezelése is optimális legyen. Várom az együttműködést a jelentéstevős zenékeletes, és várom a szavazást is. Elnök, köszönöm szépen, Mekeliszter úr, most a bizottság képviselő következnek. Román megaggózta az első hozzászólónk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az ötös pontja a véleménynek. Ezzel kapcsolatosan alá kell húznunk, hogy a CSDP missziók illetve ezek a pénzügyi rendelkezések 60-as pontjának való megfelelését illetően ezek időben nem sikerült időben elvégezni, ugyanis ezek a missziók meglehetősen összetettek, bonyolultak. Jelenleg négy misszió felel meg a hatos, 60-as cikknek, az EULEX Koszovó, Pakisztán, Grúzia és Palesztina. Tovább folyik a munka még két további misszió kapcsán. Ami még a fennmaradó missziókat illeti, három olyan van, Bamrafa, Ukrajna és Mali, ezeknek a vizsgálata már részben megkezdődött, vagy meg fog hamarosan kezdődni. A líbiai misszió vizsgálata egyelőre a biztonsági helyzet miatt nem lehetséges. I would like to leave it there, stressing once again that this is... Tehát ez egy folyamatban lévő munka, és remélhetőleg ezt el tudjuk végezni a számvevőszék felé. Señor Enrique Köszönöm szépen. Enrique García következik a fejlesztési, a fejlesztési főigazgatóságról. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők. Nagyon értékű jelentéstevők egyensúlyozott anyagát és véleményét. Teljes mértékben egyetértünk ennek bemutatásával. Valóban a hiba százalék 2% fölött van materiális szint fölött, ám stabil, és belátható az is, milyen nehéz körülmények között kell kifejteni ezt a munkát. Ez a hiba százalék csökkentésének másképp értékeljük, mint más szakpolitikai területeken. Bár 2% fölött van ez az érték, tovább jó irányban történik az elmozdulás, az általunk számolt reziduális hiba százalék négy éve csökken, most 2,2 százalék. A tendencia tehát jó, reméljük, hogy ez az irány továbbra is fennmarad. Elégedettek vagyunk a számvőszék pozitív értékelésével kapcsolatban az előző évek ajánlásának végrehajtását illetően, mint tudják, a ajánlások végrehajtása a kontrollrendszerünk erősítésében nagyon fontos, és ezért hagytuk jóvá minden ajánlásokat ebben az évben, és fogadtuk el ezeket. Örülünk annak is, hogy a számbevőszék pozitívan értékelte az ajánlások végrehajtásának eddigi menetét, legtöbbüket teljesen végrehajtottnak tekintette, és egyet pedig jelentős részben a kiadások verifikációja a kedvezmények tekintetében ö, további munkát igényel, a szembevőszeggel továbbra is együttműködünk, intézkedések történtek, az ajánlások jelentős részben végrehajtásra kerültek. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy a terms, a, a kiírások terms of reference-ét nem csak a verifikációk, hanem az adatok tekintetében is átírjuk a minőségi kritériumok alkalmazása tekintetében, hogy ezen eszközök hasznosak lehessenek és csökkentsék ezen tranzakciók hiba százalékait. A következő pont ismertetésére kollégámnak adnám át a szót, ha megengedik. Köszönöm. Ah, Köszönöm. Krisztof Korninos következik. Thank you very much, our member of the parliament. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Hálásak vagyunk, hogy a DG Nérnek megadták a lehetőséget, hogy eh, beszámoljanak a jelenlegi helyzetről a 2015-ös reziduális hiba arány tekintetében. Hadd mondjam el először azt, hogy egy konkrét menedzsment módra vonatkozik ez, közvetett eh, menedzsmentről van szó, tehát az előcsatlakozási alap kezeléséről van szó, ezt a DigiNér kezeli. A számvevőszék a 2015-ös éves jelentésben hiányosságokat állapított meg az új rendszerben, és a hiba arányok képvis, hiba arányok természetével kapcsolatban hozott meg következtetéseket. A 2015-ös jelentésünkben erről beszámolunk. A 2015-ös éves jelentést illeti a DJ NIR főigazgatója teljes mértékben figyelembe vette a reziduális hiba arány kérdését, amit ahogy a számbevőszégerről ajánlásokat fogalmazott meg, tehát az előcsatlakozási lapokra vonatkozóan. Két dolgot tettünk ezzel kapcsolatban. Egy a különböző folyamatokat megerősítettük, illetve egy akciótervet dolgoztunk ki, ezt tettük tehát, illetve elmondanám, hogy mit tettünk az akciótervvel kapcsolatban. Egy, ami a szomszédsági eszköz illeti, ennek összes menedzsment módját és az előcsatlakozási alapot közvetett és közvetlen módon. Nos, ezt a fajta rendszerünket az összes többi ránk tartozó alapra is kiterjesztettük. Második dolog, Horvátországban, Törökországban, illetve Macedóniában azt a változtatást hajtottuk végre, hogy ismételten auditáljuk a teljesítményt. Külső auditorokat is felvettünk, tehát a DG NIR auditjait ők ellenőrzik Törökország, illetve Macedónia esetében. Nagyobb mintát vesznek, és így valószínűleg még megbízhatóbbak lesznek az adatok. Hán úr, Hán biztos úr meghallgatása alkalmával, amire november 8-án került sor a tavalyi év során, Lamarck asszony megemlítette, hogy a számvevőszék meg van elégedve a DigiNIR által tervezett lépésekkel, és, megbi- és meggyőződésünk, hogy ezáltal a 2016-os reziduális hiba szint elfogad, kezelése elfogadható lesz, és a számbevőszég kritikáját ezáltal ki tudjuk majd, de eh, hely, eh, majd ki tudjuk helyesbíteni, ki tudjuk ezt eh, javítani. Köszönöm szépen. Patricia Tuszák következik. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a képviselőknek is a mai lehetőséget, hogy beszámolhatunk önöknek. A külügyi szolgálat külön jelentőséget tulajdonít a mentesítési folyamatnak, és ebben a folyamatban figyelembe veszük a különböző szakbizottságok véleményét. Nagyon értékeljük, hogy figyelemmel kísérik a munkánkat. Ez egy nagyon jó lehetőség számunkra, hogy értékeljük és megértsük, hogy hol kell tovább fejleszteni a tevékenységünket nagyon fontos, hogy a politikai eredményeket is nyugtázzuk, amit a szolgálatunk elért. És nagy örömömre szolgál, hogy ismét jelezhetem, hogy a külügyi szolgálat alacsony, 2% alatti hiba arányt ért el, és azon dolgozunk, hogy továbbra is, a következő években is ezen a szinten tartsuk. A számvevőszék alapvetően két aggálynak adott hangot, illetve két ajánlást fogalmazott meg. A helyi munkatársak felvételével kapcsolatosan ez a delegációk esetében különösen nehéz, mert például a sofőri pozíciót nagyon nehéz másképp megoldani, de minden esetre ezeket, mint kiegyensúlyozott véleményt figyelembe fogjuk venni. A beszerzést illetően pedig a külügyi szolgálat 2015-ös mentesítés szempontjából különös figyelmet kapott. 50 különböző tranzakciót, beszerzést vizsgált meg a számvevőszék, és jó hírt kaptunk a nagyértékű, tehát a 135 ezer eurót meghaladó beszerzésekkel kapcsolatosan. A számvevőszék elsősorban az alacsony és közép értékű beszerzésekre összpontosított. Reméljük, hogy a központból e tekintetben a jövő években, elkövetkezendő években további támogatást kapunk majd. 139 delegáció működik, 139 külön adminisztrációval, tehát nagyon komolyan véve a számvevőszéki ajánlásokat, igyekszünk majd javítani a munkánkon. 2017-ben már megfelelő eljárásokat vezettünk be, megfelelő egyensúlyt kívánunk elérni a tagállamok és az intézmények munkatársai között. A tagállami diplomaták aránya megfelel annak, ami az Európai Külügyi Szolgálat létrejöttéről szóló jogi aktusban szerepel. igyekszünk nagyobb jelenlétet, vagy nagyobb arányt biztosítani a tagállami diplomatáknak az egyes delegációkban. elkötelezettek vagyunk, hogy a mobilitási gyakorlat során a megfelelő rotációt tudjuk biztosítani, és tiszteletben tartva mindenek során az érdem alapú kinevezéseket. Végezetül pedig komoly kihívásokra számítunk, mint ahogy említettem, mi egy kis intézmény vagyunk, egy viszonylag fiatal intézmény, úgyhogy egyre több kihívásnak kell eközben, mint eközben megfelelnünk az adott források keretén belül. Ez komoly aggodalom számunkra, különösen ami a biztonsági kérdéseket illeti. Úgyhogy én most szeretném a parlamentnek megköszönni, hogy e tekintetben a 2017-es költségvetésünk kapcsán támogattak minket, hogy javítani tudjuk a biztonsági helyzetet a delegációknál. és majd beszámolunk, hogy ez hogyan hasznosult, és köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket. Köszönöm szépen a szavazás január 31-e lesz, ezzel a mai ülés véget ér. A következőre itt lesz Brüsszelben január 24-én. Köszönöm szépen mindenkinek, és jó pihenést!